see and hear me. I would like to start Kedves kollégák, remélem mindenki lát és hall engem. Szeretném elkezdeni a mai ülésünket, és remélem, hogy minden jól működik majd, mert az a benyomásom. Evelyn, hallasz és látsz engem? kérdezi az elnök. Igen, hallja és látja önt, hangzik a válasz. Rendben, akkor neki is látunk. Először is szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek ellenvetése a napirenddel kapcsolatosan. Ha nincs, akkor a napirendet elfogadottnak tekintjük. Annak eredeti formájában van-e valakinek valamilyen megjegyzése a napirenddel kapcsolatosan? nem látom, hogy lenne, akkor először is elmondom, hogy a Contnewsban elolvashatja mindenki, hogy milyen nyelvek érhetők el a mai ülésünk során. Sok-sok nyelv érhető el a mai ülésen, köszönöm ezúton is a tolmácsoknak. Az ülésünk online követhető, élőben követheti mindenki a mai ülésünket a KONT weboldaláról. Hármas rendi pont, 2019. évi mentesítés, az EU általános költségvetése Európai Külügyi Szolgálat. Üdvözölni szeretném az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, Josep Borrell Fontel. Van itt velünk valamint az Európai Szembevőszék részéről a közigazgatási kiadások felelőse François Roger Kezele. Ezúton szeretném üdvözölni Helga Schmidt főigazgatót és Már csak azért is, mert azért is emelem ki őt, mert úgy hallottam, hogy most utoljára lesz itt velünk, ezt majd később részletesebben kifejtem. Az illetékes jelentéstevőnk Christian Giná, az árnyék jelentéstevők pedig Heron Lenars, Isabel Garcia Munoz, Mikolás Peksa, Richard, Richard Csárnácki és Lukmink Flanagan. Tehát először is meghallgatjuk majd a főképviselőnket. Tisztelt Borel úr, szeretettel üdvözlöm Önt most első ízben jár itt a KONT szakbizottságban, és tudom, hogy nagyon értékes, drága az ideje, tekintettel arra, hogy milyen sok nemzetközi kötelezettsége van, és milyen sok problémával, kihívással kell küzdködnie. Köszönjük szépen a szolgálatainak, hogy megküldték a válaszokat arra 92 kérdésre, amelyet elküldtünk önöknek. Tudom, hogy rengeteg időt és energiát igényel ennek a megválaszolása. A szolgálatai jelezték felénk, hogy más kötelezettségei is vannak, ezért a bevezetője után el kell mennie, és Helga Schmidt valamit Gianmarco Di Vita lesznek azok, akik az ön nevében megválaszolják majd az esetleges kérdéseket. Ez lesz az utolsó alkalom, hogy Helga Schmidt a parlamentben jár főigazgatói funkciójában, Éppen ezért szeretném szívből megköszönni önnek az eddigi munkáját, köszönöm, hogy mindig a parlament rendelkezésére állt, és természetesen sok-sok sikert kívánok Schmidt asszony az új feladataihoz. Először is akkor az eszmecsere legelején az Európai Számbevőszék képviselőjének Kazala úrnak adnám meg a szót, aki bemutatja a számbevőszék álláspontját Kezele úr, öt percre adok önnek szót parancsoljon. Merci, Madame la Présidente. Euh, madame la Présidente. Euh, Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Elnök asszony, euh, képviselők, előadók, hölgyeim és uraim, bizottsági tagok, hölgyeim és uraim. Remélem jól hallanak. Nos, a 9. fejezetet van most alkalmam ismertetni önökkel, ami a számvevőszéget illeti, a, az Európai Külügyi Szolgálat tevékenységét illetően 2019-ről. Körülbelül 1 milliárd euró a költségek szintje, ez körülbelül 9 százaléka az administratív ö, ö, sornak. Megvizsgáltunk egy olyan mintát a kifizetések közül, amelyek ehhez alá fejezet alá tartoznak az intézmények köréből, a külügyi szolgálat vonatkozásában, és azt a következtetést vontuk le, hogy hasonlóképpen az többi intézményhez nincs jelentős hiba benne. Azok a tranzakciók, amelyeket megvizsgáltunk az Európai Külügyi Szolgálat vonatkozásában, semmiféle megjegyzést nem szültek részünkről. Ami a 9. fejezetet illeti, megvizsgáltuk azt is, hogy minden egyes intézménynél megnőtt a szerződéses alkalmazottak száma és az ehhez tartozó költségvetési ö, előirányzatok is. Úgyhogy ami az intézmények ö, ilyen szempontból vállalt kötelezettség vállalásait 2018 vonatkozásában ez 5% volt. A kérdés az volt, hogy kompenzálták-e az állandó állományt szerződéses munkatársakkal. Vizsgálataink alapján kiderült, hogy a külügyi szolgálat csökkentette 5%-kal valóban az állandó állományát, de egyre több szerződéses munkatársat alkalmazott, mégpedig fokozatosan, mert a delegációk 2012-től és 2018-ig 444-re emelkedett a munkahelyek száma. Ez más okokhoz is visszavezethető, nem csak az állandó munkatársak számának csökkentésére, Eh, hanem azért, mert sajnálatos módon rosszabbak a biztonsági körülmények, ezért több védelemre van szükség, nem csak a munkatársak, hanem a helyszínek, az informatikai rendszerek védelme szempontjából. Úgyhogy itt nem csak a központban, hanem a delegációknál is igaz. Aztán további feladatokat kaptak a delegációk is, mégpedig jelentős szinten harmadsorban, a stratégiai kommunikáció megerősítése 2017 óta, főleg a hamis hírek megnövekedésével, ezért szükség volt erre. Nos, ezért nem csak a munkatársak száma nőtt, hanem a fizetések mennyisége is minden szinten. Nos, lényegében ezt tapasztaltuk. Nagyon köszönöm a figyelmüket, és természetesen teljes mértékben rendelkezésükre állok, amennyiben kérdéseik lennének. Köszönöm szépen, elnök asszony! So, thank you very much. Nagyon szépen köszönjük. Adódott némi kis technikai probléma. Nagyon szépen köszönjük Kezele úrnak, most pedig megadom a szót a főképviselőnek, Borello úrnak, parancsoljon öni a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy itt lehetek ma önökkel és részt vehetek a 2019. évi mentesítési eljáráshoz kapcsolódó eszmecserében. Köszönöm szépen, hogy az Európai Parlament folyamatosan elhivatottságot mutat az európai külügy, külpolitika iránt. Az egyik legfontosabb területen ez pedig a költségvetési erőforrások allokációja. Ez rendkívül fontos a jelenlegi helyzetben, a jelenlegi kontextusban. Mint ahogy mindannyian tudjuk, a világjárvány 8. hónapjában járunk, és még nagyon messze vagyunk a végétől. Ezért elengedhetetlen, hogy továbbra is erőfeszítéseket tegyünk, hogy az Európai Unió egy globális szereplő legyen. Az úgynevezett geopolitikai bizottság célkitűzését, célkitűzése ez, és e tekintetben nagyon fontos szerepet játszik az önök szakbizottsága, hiszen önök vizsgálják meg, hogy az Európai Külügyi Szolgálat hatékonyan és eredményesen használja fel az erőforrásait, hogy elérje ezt a célt. Ahogyan Kezele úr az imént elmagyarázta, az LKS-nek szerencséje volt kiváló együttműködésben részt venni az Európai Számbevőszékkel, és az LKS hiba aránya most sorban harmadik éve alatta volt a kétszázalékos célnak, semmi különösebb problémára nem derítettek fényt az lks kapcsolatosan, ezért azt hiszem ezzel elégedettek lehetünk. Hogyan tudják a 2019. évi költségvetés végrehajtásának feladata leginkább elődömre hárult Federica Mogherinénél, és a 2019. év csak, legutolsónak csak a legutolsó néhány hónapja volt az enyém, de természetesen teljes mértékben vállalom a költségvetés végrehajtásának felelősségét. Mint ahogyan tudják, korábban hazámban pénzügyminiszter voltam, és teljes mértékben tisztában vagyok azzal, hogy milyen fontos, hogy legyen egy jól működő közigazgatásunk, biztosítani kell továbbá a megfelelő gazdálkodást és az adópénzek megfelelő felhasználását. Adópénzekből finanszíroznak minket, ezért az európai polgárok felé vagyunk elszámoltathatók, és kötelezettségünk, hogy a lehető legmagasabb szintű normáknak megfeleljünk. Ma pedig Gyakorlatilag az átláthatóság és a demokratikus elszámoltathatóság követelményeinek felelünk meg ezen eszmecsere révén. Nem tudok kitérni az LKS működésének minden vetületére, hiszen egy nagyon bonyolult szervezetről van szó, és rengeteg kérdéssel foglalkozunk. Én csak néhány konkrét ügyet emelnék ki, amelyek tudtommal az Önök szakbizottságának érdeklődésébe tartoznak. Először is a COVID-19 járvány elleni küzdelemről szeretnék beszélni. A pandémia elképzelhetetlen hatást gyakorolt, mint a szakmai életünkre, mint a magánéletünkre is. Meg kellett változtatnunk a munkamódszereinket, a mai videokonferencia is jó példája ennek. Egyik napról a másikra kellett hirtelen egy csapásra megváltoztatnunk azt, ahogyan dolgoztunk, illetve hogyan dolgozunk, nagyon nagy rugalmasságról és ellenálló képességről kellett tanúbizonyságon tennünk, folytatnunk kellett eddigi tevékenységünket, miközben kellő gondossággal járunk el a brüsszeli munkatársaink, illetve a világban található 140 delegációnk tekintetében. Tehát a központi szolgálatokon belül és a delegációkon belül is meg kellett oldanunk ezt a helyzetet. Emellett kulcs szerepet játszunk abban, hogy az EU-s polgárokat támogassuk ebben a válsághelyzetben. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy 2020 első felében nagyon fontos szerepet játszottunk abban, hogy több mint 625 ezer európai állampolgár visszatérhessen otthonába, mert ők a válság kitörésekor éppen külföldön tartózkodtak. 620 ezer európai állampolgárnak kellett segíteni abban, hogy hazatérhessen. Sikeres művelet volt ez, és kézzel fogható bizonyítéka volt az európai szolidaritásnak, és a hatékony együttműködésnek a tagállamok között, amely együttműködést az LKS koordinálta. Ami a napi szintű munkánkat illeti, úgy gondolom sikerült minden kötelezettségünknek megfelelni, ebben az évben, és ez köszönhető azon előző erőfeszítéseknek, amelyek az LKS modernizációját célozták, azoknak az erőfeszítéseknek, amelyek még már a pandémia előtt megkezdődtek. Ez például a papír alapú munkafolyamatoktól való elmozdulás. Az LKS céges, illetve intézményi laptopokat osztott szét a munkatársai körében, és amikor világosá vált, hogy a COVID-pandémia milyen mértékű, felgyorsítottuk ezt a folyamatot, és mindannyian átálltunk távmunkára és a videokonferenciás ülésezésre is, ez sikeresnek mutatkozott általában véve. Nem volt egyszerű egyik pillanatról a másikra átállni a távmunkára, és a videokonferenciázásra. De azt hiszem, hogy sikerült ezt a kihívást áthidalnunk. Másodszorban tudom, hogy az önök szakbizottságát nagyon érdeklik a stratégiai kommunikáció, valamint a, az álhírek, a dezinformáció kérdése. Szeretnék tehát most külön kitérni erre a kérdésre, mert ez nekem is szívügyem. Az EKS 2019-ben új lépéseket tett ezen a téren, és egy dezinformáció ellenes közös cselekvési tervet hozott létre. Márciusban létrejött egy vészjelző rendszer, amely az EU-s intézményeket és tagállamokat foglalja magában, és információcserét céloz valamint elemzi a dezinformációs kampányokat. Ez a ház, hálózat kulcsfontosságú volt a COVID-19-es pandémia kezelésében is 2020-ban, hiszen rengeteg dezinformáció, álhír keringett a világban a járványjal kapcsolatosan. Többek között az Európai Parlament többek között költségvetési támogatásának is köszönhetően létrehoztunk három különböző munkacsoportot. A keleti, a déle, déli és a nyugat-balkáni munkacsoportok ezek. Ők megerősítik a kapacitásainkat, kapacitásainkat a tekintetben, hogy a Kremlből származó dezinformációkat felfedjék, elemezzék. Azért említem külön a Kremlt, mert hogy a legtöbb dezinformáció valamilyen módon Oroszországhoz kapcsolódik. A 2019-es EP választások alkalmával emellett fel kellett hívnunk a külön a figyelmet a dezinformációs veszélyre. Az East Stratcom munkacsoport egy kampányt indított útjára, különböző nyilvános rendezvények tartoztak ide, valamint tájékoztatókat tartottunk a öm, tudatosságról, hogy megnehezítsük a közbeszéd, illetve a nyilvános vita manipulációját külső erők számára. Legalább 13 ö, Európai Uniós főváros európai parlamenti kapcsolattartó irodáját is bekapcsoltuk ebbe a munkába. Rengeteg dezinformációs ügyre derült fény, ezeket felvettük 2019-ben egy adatbázisban, ez is a parlament által jóváhagyott finanszírozásnak köszönhetően vált lehetővé. Tizenhét nyelvre tudtuk lefordítani az információkat a az álhírekkel kapcsolatosan, és adatokat és elemzéseket tettünk közzé az online terjesztett dezinformációkkal kapcsolatosan. De a dezinformáció az álhírek kezelésé túl a munkacsoportunk az egyik legsikeresebb kommunikációs kampányt hajtotta végre, amelyről valaha is hallhattunk. Ez ugyanis a legjobb ellenszere az online manipulációnak és az álhíreknek. Nem elég ugye felfedni ezeket a téves információkat, hanem ezekkel szemben valós információkat kell terjesztünk. Ez a legjobb gyógyír az ilyen jellegű dezinformációs kampányokra, amelyek a hálóban terjednek. És együttműködtünk a g és a NATO-val is. Ez az együttműködés nagyon nagy mértékben javult, és az információcsere megélénkült ennek köszönhetően. A harmadik ügy, amelyre külön kitérnék, az a munkatársak kérdése. Ez is azt hiszem olyasmi, ami érdekelheti az önök szakbizottságát. A munkatársak képezik az LKS legértékesebb erőforrását, ugyanis hiába a megfelelő finanszírozás, a pénz, hogyha nem sikerül megfelelő humán erőforrás toborozni. megfelelő munkatársak nélkül a pénz haszontalan, hiszen végeredményben nem a pénz dolgozik, hanem az emberek dolgoznak nekünk. Az emberi kapacitásokra van szükség. Nagyon magasan képzett, motivált munkatársakra van szükségünk az LKS-ben. Éppen ezért biztosítanunk kell, hogy a legtehetségesebbeket vonzuk be intézményünkbe Európa minden részéről. Diversifikálnunk kell a humán erőforrásunkat, és egyenlő esélyeket kell biztosítanunk mindenki számára. És, ahogyan a meghallgatásom alkalmával a tavalyi évben elmondtam, ugye körülbelül egy év telt el azóta, esélyegyenlőséget szeretnék megvalósítani az eks és egyensúlyt a mandátumom során. Ez az egyik legfőbb kötelezettségvállalásom. Nem csak a jogokról van itt szó, hanem arról is, hogy az LKS hogyan tud jobb eredményeket elérni, hiszen a diverzifikálás jó módja annak, hogy a kapacitásainkat és képességeinket bővítsük. 2019. decemberében, amikor átvettem a hivatalomat, körülbelül egyenlő volt a nemek aránya. A nők közel 48%-át tették ki az LKS munkatársainak. De ez egy átlag. A nők még mindig alulreprezentáltak a vezetői szinteken. 2019-ben a nők tették ki a középvezető posztok 31%-át, a felsővezetők 26%-a volt nő, és egy kicsit több mint 28%-a volt a delegációvezetőknek nő. Folyamatos növekedést látunk az elmúlt évekhez képest, de egyértelmű, hogy még többet kell tennünk ezen a téren. Egyértelmű, hogy még van itt tendünk, de ehhez azonban szükség lenne a tagállamokra hiszen a tagállamok által delegált jelöltekkel dolgozunk, belőlük válogatunk. Ami a földrajzi egyensúlyt illeti 2019-ben Horvátország kivételével minden tagállam adott egy delegáció vezetőt. Az EKS szolgálatai folyamatosan tartják a kapcsolatot a tagállamokkal, hogy együtt megpróbálják az egyensúlytalanságokat kiegyenlíteni, megtárgyalni a szükséges kérdéseket, és tanácsot nyújtanak, hogyha erre szükség van. Ennek a folyamatnak a pozitív folyamánya az, ami Ciprusban történt, ugyanis 2018-ban nem volt ciprusi delegációvezető, 2019-ben öt ciprusi jelentkező volt, és közülük kettőt neveztek ki delegációvezetőnek. Szeretném külön kiemelni, hogy a toborzás az az érdemeken alapszik, de más részről természetesen Igyekeznünk kell egy megfelelő földrajzi egyensúlyt kialakítani a tagállamok között az összes szolgálatban. Nem engedhetjük, hogy a nagy tagállamok monopóliuma legyen ez. A szolgálatainknak is tükrözniük kell az EU sokszínűségét és minden tagállamnak, e, másrészt hozzá kell járulni az EKSZ működéséhez. Éppen ezért nagyon odafigyelünk a földrajzi egyensúlyra, a nemi egyensúlyra, a különböző vezető pozíciók bontásában, és továbbra is arra fogjuk ösztönözni természetesen a tagállamokat, hogy megfelelő képességekkel rendelkező jelölteket javasoljanak vagy terjesszenek fel delegáció vezetőnek, ez mindenképpen elengedhetetlen. Másodszorban, ami a kiküldetésben lévő tagállami tanácsadókat vagy szakértőket illeti, valamint az Európai Parlament jelenlétét az EU-s delegációkban. Azt hiszem, meg kell említenem azt is, hogy az Európai Parlament ajánlását követtük abban, hogy csökkentettük a függőségünket, vagy függésünket a tagállamok által delegált szakértőktől, tagállami szakértői posztot hoztunk létre, már 2019-ben sikerült csökkenteni az általános tagállamok által küldött szakértők számát 10%-kal, 142 12 volt az előző évben, tavaly 100, már csak 128, és úgy gondolom, hogy a számokat továbbra is csökkentenünk kell. Erősítenünk kell ezt a tendenciát, egy év leforgása alatt a 10%-os csökkentés egy jó eredmény, de még sokat teendő ezen a téren is. 2019 továbbá kulcsfontosságú év volt a helyi ö, szerződéses munkatársak szempontjából is, és előkészítettük az elmúlt 30 év legnagyobb reformját a helyi ö, szinten toborzott munkavállalókra vonatkozólag. Az új munkafeltételek tavaly júliusban léptek életbe. Emellett dolgozunk azon is, hogy előmozdítsuk a diplomáciát, a legfőbb EU-s delegációk szintjén. Sokat tettünk azért, hogy megfelelően azonosítsuk és elemezzük az összes jogi és intézményi vetületét ennek, és hamarosan bemutatjuk az Európai Parlamentnek a javaslatunkat, amely mind az Európai Parlament, mind az EKSZ érdekeit egyaránt szolgálja. Hogyan működik a delegációkból álló hálózatunk? Lesz egy delegációnk az Egyesült Királyságban, és lesz Türkménisztánban is egy, és Kuwaitban is egy. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió jelenléte a harmadik országokban most fontosabb, mint valaha. Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy új delegációt létesítünk Türkmenisztánban és Kuwaitban, és fel kell készülnünk arra, hogy az Egyesült Királyságban is 2020. februárjában új delegációt nyissunk. Erre mindenképpen szükség van. Ezzel az EU-s delegációk száma 143-ra nő a világban. Ez egy rendkívül gazdag és bonyolult delegációhálózat, amelyben rengeteg nagyon magas szinten képzett és fontos munkavállaló eh, vesz részt. A delegációk a politikánk alakításában vesznek részt. Nyilvánvalóan a delegációkhoz kapcsolódó költségeinket próbáljuk racionalizálni. Igyekszünk az Európai Számbevőszék ajánlásait a lehető legszorosabban követni. 2016-ban született egy jelentés, mi szerint hatékonyabban kell hasznosítanunk a, az ingatlanjainkat, és minden munkatárs esetében 35 négyzetméterben limitáltuk a rendelkezésre álló területet. 22 új kollokációs, együttlakási szerződést írtunk alá, több olyan delegációnk is van, amely EU-s partnerekkel együtt foglal el irodai helyiségeket. A biztonság nagyon fontos kérdés ezekben a nehéz időkben. Fontos, hogy a munkatársaink biztonságos körülmények között dolgozhassanak, és biztonságban legyenek munkavégzésük során. Igaz ez Brüsszelre, de a világ más pontjaira is. A parlament támogatta a delegációk biztonságos munkakörülményeinek megteremtését. 2019-ben több regionális biztonsági tisztviselőt rekrutáltunk, 18 felfegyverzett járművet vásároltunk meg, vásároltunk személyes védőeszk- személyi védőeszközöket is, és beruháztunk a delegációink védelmébe. Az Európai Parlament képviselői is közvetlenül előnyét, élvezhették előnyeit a professzionális regionális biztonsági tisztviselőinknek, amikor például harmadik országokba látogattak. Mivel a biztonságról beszélünk, fontos a kiberbiztonságot is megemlíteni. Az IT biztonságunkon is javítottunk, új biztonságos laptopokat és okostelefonokat használunk. Emellett tudatosítottuk a munkatársainkban is a biztonság fontosságát, főként az információs biztonsággal kapcsolatosan, annak érdekében, hogy a munkatársaink könnyebben észrevegyék, csökkentsék a hatását a különböző kiber támadásoknak, és a kémkedésre is külön érzékenyítettük őket. Ez egy olyan terület, amelyen többet kell dolgoznunk, hiszen biztosítanunk kell a kommunikációnk biztonságát, és ma napság, amikor mindenki videokonferenciázik, ez még fontosabb, mint bármikor korábban. El kell mondanom, hogy vannak olyan üléseink, amelyek nincsenek titkosítva, vagy nincsenek megfelelően titkosítva, ezért ez bizonyos értelemben korlátozta a munkánkat. Ezen a helyzeten változtatni kell, és hát dolgozunk rajta jelen pillanatban is. Azt hiszem, sok más egyéb ügyet is említhetnék, de ezek voltak stratégiai szempontból a legfontosabbak. elsősorban azokra a témákra összpontosítottam, amelyekkel kapcsolatosan a képviselők írásos kérdést fogalmaztak meg. Zárásképpen köszönöm az Európai Parlamentnek a támogatást, amelyet az LKS irányába tanúsítanak. Egy fiatal szolgálatról van szó, amely nem sokára tizedik évfordulóját ünnepli. Meg fogjuk hívni ebből az alkalomból a korábbi főképviselőket és Javier Szolánát is, aki ugyan formálisan nem volt főképviselő, mindössze a tanács főképviselője, illetőleg főtitkára, még a Lisszaboni szerződések előtt de mindenképpen fontosnak tartom, hogy ő is velünk legyen ezen alkalommal. Tovább dolgozunk azon, hogy javuljon az LKS működése, ahogyan önök is tudják. Sajnálatos módon, ahogyan az elnök asszony már elmondta, 10 percen belül el kell hagynom ezt az ülést, de jó kezekben hagyom önöket, mert Helgesmit főtitkárunk illetve a költségvetéssel és közigazgatása foglalkozó főigazgató itt marad önökkel, és válaszolni fog az összes kérdésükre. Később pedig tájékoztatnak majd engem az eszmecsere kapcsol- eszmecserével kapcsolatosan. Ez lesz az utolsó alkalom, hogy Helga Schmidt kell szőtitkárként egy ilyen jellegű ülésen vesz részt, több éve is ő látta el ezt a feladatot, és mivel ez az utolsó alkalom, hogy a parlament felé együtt teszünk eleget a kötelezettségünknek, szeretném hangsúlyozni, mennyire nagyra értékelem az eddige munkáját, milyen jó volt a támogatását élvezni az elmúlt év során, és sok sikert kívánok neki a jövőben a diplomáciai karrierjéhez, annak folytatódásához. Elnök asszony, tisztelt európai parlamenti képviselők, köszönöm a figyelmet. Muchas gracias, señor Köszönöm szépen Borrell úrnak a felszólalását. Köszönjük szépen a, a magyarázatokat, amelyeket ilyen részletesen hallhattunk. Holmájer asszony csatlakozása nem jó, éppen ezért én vezetem most az ülést, nem tud tehát becsatlakozni a vonalba. Köszönetet szeretnék mondani Borrell úrnak, köszönjük szépen ezt a részletes magyarázatot. Christian Guinea következik, aki a jelentés tevője ennek a témának. 5-8 percet kap, parancsoljon. I hope. Remélem, hogy látnak és hallanak is. Köszönöm szépen Borrell úrnak az előadását, ez nagyon érdekes volt. Üdvözlöm uh, Schmidt asszonyt és De Vita urat, uh, és minden jót kívánok Schmidt asszonynak a jövőbeni uh, karrierjéhez. 2019-es év az EKL számára nem volt egy könnyű év, a nemzetközi szintér is megváltozott, kitört a Covid válság, egyre több ország alkalmazza a protekcionizmust, a szolgálat új felelősséget vállal, a közös kül- és biztonságpolitikában, illetve a félretájékoztatás elleni küzdelemben is. 2019. decemberében vetett a hivatalt Joseph Borrell. A szolgálat állt elébe a kihívásoknak, a költségvetés is ezt megfelelően támogatta, és örülök annak, hogy ami az administratív költségvetést illeti, 2020-ban 5%-kal növelhetett ez a költségvetés, és ez nem csak a félretájékoztatás elleni akciótervet fedi le. Vannak azonban nehézségek, és szeretnék pusztán néhány kérdésre kitérni. Nagyon fontos téma a félretájékoztatás elleni küzdelem. Borrell úr előadásában részletesen kitért ennek részleteire történt előrelépés. Kérdésem az, hogy az EU kapacitását hogyan tudjuk javítani. Nem elégséges az, hogy a félretájékoztatási ügyeket megragadjuk, hanem ezt a közvélemény felé is továbbítani kell. A költségvetési növekedésnek köszönhetően sajnos ez nem elégséges ahhoz, hogy a feladatot meg tudják oldani. Kérdésem, hogy más intézmények mennyiben tudnák ezt a feladat elvégzést támogatni. A második kérdésem, ez az írásbeli kérdésekre adott válaszokban szerepelt. Szerette volna az LKS a folyamatokat tovább egységesíteni, illetve egyszerűsíteni, és ezt az eljárást innovatív 2019-es eljárásnak nevezték. Kaphatunk-e tájékoztatást arról, hogy mi volt ennek az áttekintésnek az eredménye végül is, hiszen szakbizottságunkat nagyon is érdeklő témákról van szó. A az Európai Számvevőszékre térnék ki végül. Szemeszik képviselője említette a szerződéses ügynök alkalmazásának megnövekedését, az LKS-t is megemlítette az ECA jelentés. Én ehhez még annyit fűznék hozzá, hogy szeretnénk részleteket megtudni, ami a gyakornoki helyeket illeti. Ez a jelentés 42-es pontjában szerepel. Vannak eh, még mindig olyan delegációk, ahol fizetett eh, munkatársak dolgoznak, és fontos, hogy eh, ezek a gyakornokok támogatást kapjanak gyakornoki idejük alatt. Az ötös kérdés egy általánosabb jellegű kérdés. Vannak olyan országok, amelyeknek nehézségeik vannak az EU-s projektek finanszírozásában, és az abszorciós kapacitást önök hogyan próbálják meg megoldani, hiszen ez bizonyos országok számára egy nagyon fontos kérdés, és utolsó kérdésem visszatérnek arra a kritikára, ami korábbi e, jelentésekben megfogalmazódott, ez pedig a földrajzi egyensúly hiánya a szolgálatokban, e, szolgálatoknál dolgozók esetében. Én a tavalyi évben ezt megemlítettem, Borel úrnak gratulálunk az eddig eh, megtett eh, lépésekhez, hogyha a földrajzi egyensúlyra különös eh, hangsúlyt fektetnek, akkor meg szeretném kérdezni azt, hogy milyen erőfeszítéseket tesznek a helyzet javítása érdekében a brüsszeli székhelyű munkatársaknál is. Megragadnám a jelenlétét Moldova kapcsán. Moldova egy nagyon fontos téma, aktuális téma. Az elnökválasztások második fordulójára tegnap került sor, és Maja Sándor megválasztott elnök arról ismeretes, hogy ő igen EU barát, stabil háttérre rendelkezik ezekben a kérdésekben, ez meg fogja változtatni majd a moldovai köztársasággal fenntartott kapcsolatokat, egyrészt ami a támogatás nyújtást illeti a reformok előmenetelét. Önök milyen perspektívákat látnak ezen választások végkimenetelének tükrében? Köszönöm szépen előre is szíves válaszát. Köszönöm szépen. Divita úr, parancsoljon először ön, válaszoljon, kérjük. Ms. Schmidt, please press the speak button. Can you hear me now? Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a meleg köszöntő szavakat. Ez a legutóbbi megjelenésem itt a szakbizottságban, és a végén ezt még két percem, akkor ezt megragadnám arra, hogy eh, hálámnak adjak hangot, akik mindig is támogattak már a kezdetektől, és szeretnék néhány szót szólni azokról a nehézségekről, amelyek eh, léteznek jelenleg. Először szeretnék kitérni a kérdésekre. illetve utána majd Divita főigazgató úr fog válaszolni. Ami a félretájékoztatást illeti, itt a hangsúlya azon volt, hogy hogyan dolgozzunk más intézményekkel. Ez a kérdés kulcsfontosságú, hiszen e, bizonyos dolgokat tudunk csak egyedül megtenni, éppen ezért hoztuk létre az úgynevezett e, gyorsiasztási rendszert 2000 óta van ez életben, és ez kapcsolódik az adott EU-s intézményekhez, az EU-s tagországokhoz, az információ, csere, elemzés érdekében, és az információs kampány keretében számos ülést folytattunk a 27 nagykövettel. rounds also with our member states uh, to, to take on. Számos uh, fordulóra került sor a tagországokkal annak érdekében, hogy javaslataikat figyelme lehessen venni. Az információ csere érdekében a parlamenti 2019-es választásokról történő tájékoztatás az együttműködés egyik uh, első sikeres példája volt. Növeltük az együttműködést a nemzetközi partnerekkel, a G7-ekkel, de a NATO-val is. A NATO egy nagyon fontos partnerünk volt, és nagyon sok információ cserére került sor, illetve közös rendezvényeket is megvalósítottunk. És itt meg szeretném említeni az együttműködést, amelyet a parlamenttel együtt folytattunk, illetve a bizottsági képviseletekkel a 27 tagországban, ahol együtt dolgoztunk, egyrészt a figyelemfelkeltése érdekében együtt dolgoztunk az újságírókkal, és azt gondolom, hogy ez is ahhoz vezetett, hogy javult a kölcs, az egymás kölcsönös megértése parlamenttől támogatása kulcsfontosságú volt az EKS kapacitásépítése érdekében, hiszen szükségünk volt olyan szakértőkre, akik arabul, illetve oroszul beszélnek. Ami az innovatív 2019-es kérdést illeti, ez volt a válaszunk, a technológiai fejlődés által felvetett kihívásokra történő válasz adásban, és John Márkónak adom meg a szót, utána pedig folytatom majd a többi elhangzott kérdéssel.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 projekt volt, az első ilyen jellegű projekt, és ennek eh, célja az egyszerűsítés volt, amely 2000 év, 2000-es évre vezet vissza. 20 munkacsoporti ülést hajtottunk végre, és ezt a senior management eh, számára fogalmaztunk meg javaslatokat. A legtöbb munkacsoporti ülésen a fő, legfőbb fellépésekről esett szó. Az egyéni jogok a staff esetében nagyértékű közeszerzési eljárások is ide tartoznak, az úgynevezett EU branding, és ennek az volt a célja, hogy a delegációkon átnyúlóan valósítsuk meg ezeket a kérdéseket. Az összes publikációnkat, az ászlókat illetően is ezen a feladaton dolgoztunk, és szerettük volna a tranzakciók számát csökkenteni, amelyeket a delegációk bankjain keresztül végeztek. Illetve minimalizálni szerettük volna a készpénzes fizetéseket. A az adminisztráció vezetője um, engedélyező szervként is fellépett ezekben a folyamatokban, illetve megpróbáltuk uh, megnézni a tervezést az egyes vállalkozások esetében, annak érdekében, hogy az összes forrás megfelelően kezeljük. Ezt hogyan kezeljük? Létrehoztunk egy támogató rendszert, ez egy regionális európai központ volt, és a fő e, egységes kontaktpontok e, voltak ezért felelősek. A 27 e, regionalizált delegáció támogatását továbbra is folytatjuk. Ami a közbeszerzést illeti, ez az egyik legérzékenyebb terület. Igaz az, hogy mindez igen bonyolult kérdés az EU delegáció számára, ahol a piaci kondíciók igencsak változnak. A jó minőségű beszállítók, az EU-s közbeszerzési szabályok igen sok kihívást jelennek. 5,5 hát eh, millió eurót is eh, túllépte ez az összeg. Szeretnénk eh, a közösszerzési eljárásokat, illetve ezeket a fájlokat is professzionálisabbá tenni a staff körében, és néhány évvel ezelőtt bevezettünk egy közbeszerzési tervet annak érdekében, hogy egy képet alakítsunk ki arról, hogy mire van szükségük a delegációknak. Ez a terv lefette az összes delegációt, Hát ezt a tervet középtávon áttekintettük, és amennyiben a delegációk nem tudtak ebben továbbfejlődni, úgy ezt hozzáigazítottuk a különböző szempontokhoz, ami a staff trainingét illeti, IT és eszközöket, különböző templátumokat alakítottunk ki. Létrehoztunk egy portált a finanszírozási kérdések érdekében, illetve a közbeszerzési és szerződéses feladatok ellátása érdekében. Az e-közbeszerzési eszköz továbbfejlesztésén is dolgoztunk, most már létezik egy új applikáció, amely a közbeszerzési eljárásokat próbálja meg szem előtt tartani. Ennyit szerettem volna dióhéjban mondani, és szívesen válaszolok a kérdéseikre. Muchas gracias. Continuamos ahora con... Nagyon köszönöm. Akkor folytassuk az jelentés készítőkkel. Én magam szeretnék először hozzászólni, mint a szocialista árnyék jelentéskészítő. Először is nagyon köszönöm Katala úrnak az LCR e képviseletében. Tényleg nagy megtüsztentetés, hogy itt a főképviselő nevében eljött, mert tudom, hogy nagyon sokat teendője. Köszönet Schmidt asszonynak, és minden jót kívánok önnek, és Divita úrnak is. Köszönöm, hogy lehetővé tették ezt az eszmecserét önökkel, és hogy kérdéseket tehettünk fel 2019-el kapcsolatban. Hát megint eltelt egy év, Született egy új jelentés, sok részlettel, átláthatósággal, és természetesen ez nagyban megkönnyíti a munkánkat. Egy-két megjegyzésem lenne, illetve kérdésem. Ami a munkatársakat illeti, az állandó munkatársakat, és a kezdeményezéseket, a további fejlődésre, a fizikai és mentális egészségügyre, lehetőségekre, illetve ami a nemek eloszlását illeti. Nyilván tudják, hogy született egy állásfoglalás a nemek közötti egyensúlyról a külpolitika témájában. Úgyhogy, ami az állandó munkatársakat illeti, mi a helyzet az etikával, a vitarendezéssel, az adminisztrációval, a modernizálással. Tavaly rendkívül innovatív kezdeményezéseket tapasztaltunk, ez mind a módszereket, mind az eredményeket illetően elmondható. Gyakorlatilag a források felhasználását illetően előrelépés történt. Lesz középtávú, illetve hosszú távú értékelés a jövőben, megismétlik majd ezt a kezdeményezést? Aztán ami a közös irodákat illeti, mi a helyzet a költséghatékonysággal és az előnyökkel? Ezt figyelembe veszik, amikor a közös épületeket használják? Talán ez nem kritérium, amikor úgy döntenek, hogy egy adott intézménnyel közös épületbe költöznek. Milyen intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy megmaradjon a bizalmas kezelés, ami az új költségvetést illeti? Bár az eddigi információ, amit kaptunk, nagyon jó, de milyen intézkedéseket hoztak annak érdekében, hogy ne legyen érdekellentét? Voltak még további kérdéseim is, de Borel úr már néhányukra választ is adott. Akartam kérdezni például a hamis hírekről, illetve a szerződéses alkalmazottakról. De van még egy másik kérdésem is, ami most jutott eszemben, a szerződéses alkalmazottak számának növekedése. Ez a ö, rossz információ, hamis információ kapcsán ö, született? De mi a helyzet ö, az olyan jellegű alkalmaz, az ilyen jellegű alkalmazottakkal ebben a témában? Ez stratégiai jellegű döntés volt, vagy csak költségvetési okoknál fogva született? Ennyit szerettem volna elmondani és várom a válaszokat, és ahogy említettem, minden árnyék jelentést készítőnek 5 perc áll rendelkezésére, de először talán Helga Schmidtnek és Divita úrnak adom meg a szót, hogy válaszoljanak az elhangzott kérdésekre először. Señora Helga? Miss Schmidt, please press the speak button. Helga asszony, vagy Schmidt úr, kérem nyomják meg a hozzászólásra rendelkezésre álló gombot. Schmidt asszony, néhány kérdést ö, tettek fel önnek. Most hallanak, mondja Schmidt asszony. Köszönöm, hogy ismételten szót kaphattam. Talán azon kérdésekkel kezdeném, amelyek még az első körben nyitva maradtak, mert úgy gondolom, hogy vannak olyanok, amelyek átfedik egymást, mint például a szerződéses munkavállalókra vonatkozóak. Nyilván mindannyian tudjuk, hogy a számvevőszék elkötelezett amel, volt amellett, hogy az elmúlt öt év során egyre több ilyen alkalmazottunk legyen, de ez természetesen a többi intézményre is vonatkozik. Ahogy maga az előadó is elmondta, ami a külszolgálatot illeti, ez tulajdonképpen annak köszönhető, hogy további és sajátos felelősségi körökkel kellett megbirkóznunk a külszolgálatnál, illetve hogy meg kellett erősíteni a fizikai jelenlétet, illetve az IT, az informatikai biztonságot, ahova szakértőkre volt szükség. Illetve a közös biztonság és védelmi politika terén is Úgyhogy ezért volt erre szükség. Aztán elhangzott egy kérdés a ö, gyakornokokkal kapcsolatban. Nyilván tudjuk mindezt, és mindig követjük az ombudsman ajánlásait százszázalékos mértékben, úgyhogy ami 2019-et illeti, 555 gyakornokunk volt, akiket a delegációinknál ö, alkalmaztunk 447-et a külügyi szolgálat fizent, fizetett 36 ott más intézmények, 72 diákot is alkalmaztunk, mert úgy gondoltuk, hogy a diákoknak is lehetővé kell tenni, akik már az adott országban találhatók, oktatási célból, hogy ne csak tanulhassanak, hanem gyakorlatot is szerezhessenek mert a befogadó országban már ez része volt en programjaiknak, bár fizetés nélkül. Úgyhogy 72 diák tudott ilyen lehetőséghez jutni. De mivel nem fizettek a gyakornokoknak, ezért jelentősen csökkent a számok. Aztán a másik kérdés, ha jól értettem, azokra a nehézségekre utalt, amelyek a harmadik országokban a támogatási programok végrehajtására vonatkoztak. Ez inkább a bizottságnak szóló kérdés, de természetesen kéz a kézben együttműködünk a teljes programozás szintjén a bizottsággal. Most nehezen tudnám megítélni, hogy hol nehezebb, hol kevésbé ez a munka. Nagyon sok oka van ennek, és nagyon sok eszköz áll a rendelkezésünkre, amelyeket mobilizálhatunk. Különösen, amikor a két oldalú kapcsolatok nagyobb kihívást jelentenek. Egyes országokban nem tudunk megfelelő programokat biztosítani támogatás céljából a kormányon keresztül. A, persze a civil társadalom is fontos célcsoport. Vannak kérdések, amelyek a bizottság kompetenciájába tartoznak, de természetesen szoros az együttműködés közöttünk. Aztán földrezi egyensúlyról is volt kérdés. Nyilván próbáltunk orvosló intézkedéseket bevezetni, és hadd mondjam el, hogy ami a kiválasztási eljárást illeti, ez gyakorlatilag az erényeken múlik, és azon alapul, de nyilván megpróbálunk földrajzi nemi egyensúlyt teremteni, és ezt aktívan tettük. 2019 óta próbáltunk nagyobb egyensúlyt teremteni az EU13-ak között, amelyeket így nevezünk, vagyis az újabb tagállamok és az EU15-ök a régebbiek között. Ennek eredményeképpen az új tagállamoknál javulás volt tapasztalható, és 7,2%-kal magasabb volt ez az érték a 2012-es év végén, mint a korábbi évben. De ez nyilván az ország méretétől is függ, és ezt tényleg nagyon komolyan vesszük. Létrehoztam már egy hálózatot a főtitkárok részére, és minden egyes alkalommal felvetem ezt a kérdést, hogy szükség van női jelöltekre is, de arra is, hogy földrajzi egyensúlyt teremtsünk. De hát megint csak ugye az országok méretétől is függ ez, illetve attól, hogy egyes országokban sok a jelentkező. És aztán időnként a tagállamok nem aktívan támogatják a jelentkezést, illetve nem akarják újra integrálni eh, azokat a munkatársakat, akik eh, a külszolgálatnál már tevékenykedtek. Ezt is szeretnénk, ezen is szeretnénk javítani, hogy eh, vonzó legyen a külszolgálati munka. Úgyhogy nagyon sok oknál fogva aktívan foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, és azt gondolom, hogy sikerült is földrajzi egyensúlyt teremtenünk, legalábbis javítani a helyzet. De megint csak a tagállamokkal kell ezt megvitatni. És főleg ami a nemek kérdését illeti, mindig azokat a támogat, tagállamokat próbáljuk ösztönözni, akik nem megfelelő arányban képviseltetik magukat, illetve az erényeken alapuló kiválasztást is támogatjuk. Persze figyelembe vesszük azt is, hogy milyen földrajzi helyről származnak a jelöltek. Aztán Moldovával kapcsolatban is elhangzott egy kérdés. Valóban talán az első elemzés alapján ez tényleg fontos pillanat volt, mert Modova rendkívül fontos partnerünk. Nem csak azért, mert jelentős és ambiciózus társulási szerződéssel rendelkezünk velük kapcsolatban, és a keleti partneri kapcsolatokban kulcsfontosságú partnerünk, de azt hiszem, ez egy nagyon fontos győzelem volt, a Covid ellenére sokan mentek el, és szerintem személyes véleményem szerint egyértelműen szavazók számára, hogy olyan vezetőt támogatnak, aki a korrupcióval fel akarja venni a harcot, és nyilván ismerjük már, akit választottak, mert volt már 2019-ben fél évig miniszterelnök, és nagyon sokat léptek előre akkoriban a korrupcióval kapcsolatos kihívások terén. Úgyhogy reméljük, hogy továbbra is ezzel fog foglalkozni többek között, mint prioritása. És azért is, mert ami a pénzügyi támogatásainkat illeti, nagyon sokban függ attól, hogy mi a helyzet a társulási szerződési megállapodásban foglaltak terén, hogyan lépnek előre. Aztán volt egy kérdés a karrierrel kapcsolatban. Amikor főtitkára neveztek ki, két task force-ot hoztam létre. Az egyik a nő munkahelyi elő, előmenetel, a másik pedig a különböző esélyegyenlőségi kérdésekben, nem csak nemi szempontból, más szempontból is. Nagyon sok munka volt még a végrehajtás terén, hogy az ember a munkahelyi családi életet össze tudja egyeztetni, illetve a képzési lehetőségek terén, hogy csak egyet-kettőt említsek. Talán nem sok időnk van arra, hogy most itt részletekbe bocsátkozzak, de el szeretném mondani, hogy szeptemberben megjelent egy jelentésünk, ebben is tükröződnek az eredmények. Természetesen szívesen a parlament rendelkezésére bocsátom, hogyha szükség van rá, és a érdeklődést tapasztalok. Aztán volt még egy kérdés, amit Csandmárkodi Vítának továbbítanék. Rendben, köszönöm szépen. Ami a kollokációt illeti, az együtt lakást. Ezt aktívan támogatjuk, mert az EU közötti együttműködést támogatja, és optimálisan kihasználhatók így a terek. Ezen kívül az adott országokban a láthatóságunkat is javítja. A tagállamokban ez nagyon fontos dolog. Így 2019-ben körülbelül 7%-ában laktunk együtt valamilyen más intézménnyel, a, a delegációkkal. Az elmúlt öt év során meg két, több mint meg kétszereződött mindez. 21 új ilyen megállapodás született, 115 lett összesen, 42 a tagállamokkal, és a többi pedig partnerországokkal. Ezen kívül keretegyezményeket is szeretnénk kötni olyan partnerek, mint az ECO, az intellektuális, a szellemi jogi ügynökség és a biztonsági ügynökség. Aztán ott van az Európai Beruházási Bank, amelyel 2020 elején már kötöttünk megállapodást. Úgyhogy mindez segít nekünk abban, hogy folytassuk ezt a megoldást, és megfelelően tudjuk elkölteni azt a pénzt, ami rendelkezésre áll a célra. Ami a kritériumokat illeti. Ugyanazokat alkalmazzuk, mint amelyeket általában, tehát reprezentatív jellegű épületet keresünk, látható EU-s identitást tükrözön, és megfelelő biztonsági intézkedésekkel rendelkezzen a munkahelyi biztonsági egészségügyi és munkavédelmi szabályoknak megfeleljen. A szakpolitikáink elveit tükröznie kell, környezetvédelmi normákkal kell megfelelnie, és ha lehet, minél több zöld épületet szeretnénk. Ennyit az együtt lakásról. Aztán a szponzorálás kérdése. Amikor érdekellentét kockázata forog fel, akkor nagyon szigorúan közelítjük ezt meg. Minden szabály megtalálható az interneten, és ellenőrizhető, hogy hogyan történik a pályázat, ott van a DAS, hogy hogyan írjuk ki a pályázatot, stb. stb. Két év elteltével a pénzügyi szabályzat 26. cikkének értelmében igen szigorú szabályoknak kell megfelelni. Nagy volt ugyan az elvárás a delegációk részéről, de nagyon kevesen tudták hatékonyan az új lehetőséget kihasználni. Mert a szponzorok többségének kell tudni megfelelő finanszírozást biztosítani az EU-nak és a tagállamoknak. Aztán a közbeszerzési eljárásokhoz is hasonló. Nyilván ezt majd át felül kell vizsgálnunk, és talán egy kicsit kevésbé szigorú feltételeket megfogalmazni. Az nem azt jelenti, hogy az ellenőrzési eljáráson fogunk lazítani, de a cél az, hogy a delegációk kihasználhassák ezeket a lehetőségeket. Köszönöm. por sus respuestas. Damos paso ahora al... Nagyon köszönjük szépen ezeket a válaszokat. Most pedig a néppárt részéről Lénár szórnak adok szót. Öt perce van, parancsoljon. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony, és köszönöm szépen a meghívottaknak és Rengeteg kérdést, amit szerettem volna feltenni, a kollégák már feltettek, és gyakorlatilag kaptunk már rájuk részletes válaszok, válaszokat is. Úgyhogy ennek szellemében köszönöm Borrell úrnak, Schmidt asszonynak és Vito úrnak. Az Európai Parlament szeptemberben létrehozott egy új szakbizottságot, amely a dezinformációval foglalkozik, egy ideje már végzi munkáját ez a szakbizottság, és ez ideig arra jutottunk, hogy nagyon komoly a fenyegetettség, nagyon bonyolult a kérdés, és nem lehet egy csapásra megoldani a problémát. Egy dolog teljesen világos, csak úgy tudjuk megfelelően kezelni a külső beavatkozás és a dezinformáció kérdését, hogyha nevén nevezzük a dolgokat. Fontos, hogy megnevezzük az elkövetőket is, és ne engedjük, hogy diplomáciai immunitásban részesüljenek. Az EKS az Európai Unió fő kommunikátora a világ többi része felé, ezért nagyon fontos szerep jut neki mindebben. Ezért is volt az év elején az EKS Kína botrány nagyon aggasztó. Nagyon fontos, hogy a külügyi szolgálat a ne engedjen teret a kínai nyomásgyakorlásnak. Az áprilisi botrány azonban nagyon nagy mértékben károsította meg az Európai Unió hitelét a külvilágban. Az EKS pedig nem is igazán próbált reagálni a vádakra, hanem megpróbálta elterelni a figyelmet. Nagyon fontos kérdés, hogy a belső dokumentumokat kiszivárogtatta. ki, de talán még fontosabb ennél az is, hogy az LKS-re e hogyan gyakorolhatott nyomást Kína, és miért nem volt a kezdetektől fogva megfelelő szintű átláthatóság, és hogyan lehet a kiszolgáltatottságunkat, a gyenge pontjainkat felszámolni, hogy ne történhessen ez meg a jövőben. Ha jól tudom, az LKS lezárta vizsgálatát ezzel az ügyel kapcsolatosan, az eredményeket pedig, ha jól tudom, eljuttatták az illetékes személyeknek és szerveknek. A kérdésem az, hogy a vizsgálat csak a szivárogtatott információkkal foglalkozott, tehát az lksz belüli ö, körülményekre, vagy pedig foglalkozott a kínai ö, beavatkozás, illetve nyomásgyakorlás kérdésével is. Második kérdésem pedig, hogy kik az érintett személyek és szolgálatok. És harmadsorban, a vizsgálat eredményeit közzé teszik-e majd, és ha igen, mikor? Másodszorban, ami kapcsolódik ehhez, de leginkább a humán erőforrásokat illeti. Monika Rekter neve gyakran felbukkant a Kína, kínai történettel kapcsolatosan. Ő kilépett az AKS-ból, ből, a cseh külügyminisztériumnál kapott munkát, viszont a külügyminisztérium tájékoztatása szerint véget ért a kiküldetése. Érdekelne, hogy az eksz nek végzett munkája miért ért véget az LKS és a cseh külügyminisztérium közösen idő előtt vetettek véget a szerződésének, mi történt pontosan is harmadsorban, ami a dezinformációt illeti. Nem akarok itt most a részletekbe bocsátkozni, rengeteg kérdésem van a dezinformációval kapcsolatos tanulságokról, az EKSZ költségvetéséről, de tudom, hogy a kont nem feltétlenül a megfelelő hely ezekhez a kérdésekhez, ezek megválaszolásához. De szeretném Devito urat megkérni, hogy üzenje meg Borel úrnak, hogy fogadja el a szakbizottságunkba való meghívást, mert nagyon fontos lenne, hogy az LKS is magas szinten részt vegyen a szakbizottság munkájában. Köszönöm szépen! Akkor most nagyon örülök annak, hogy ismét működik az internet kapcsolatom, mondja az elnök. Köszönöm szépen Izabelnek, aki átvette az elnöklést, és köszönöm Ginel kollégának is, aki kisegített minket jelentéstevőként. Dominik Bildének szeretnék most szót adni. Két perce van, parancsoljon.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 Pouvez-vous appuyer sur le bouton Speak Merci. Voilà. Excusez-moi. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente. Merci. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, eh, hölgyeim és uraim, kedves vitatársak. Eh, a jelentés a célok között megemlíti a Marokkóval fenntartott kapcsolatok megerősítését. Azt gondolom, hogy ez azt is jelzi, hogy Algériában a menedékjogot kérők befogadására is vonatkozik. Az Olaf jelentése 2003 és 2007 között tehát időszakról szólt, és a feltételezéseket a sajtó is megszellőztette, személyes, illetve magánszemélyek szereztek fegyvereket, a bizottság nem tett semmit, és írásbeli kérdésre válaszolt, egy nemrégi esetre hivatkozott Mauritánia kapcsán. Néhány napja az ellenséges fellépések megerősödtek. 2011-ben született a tűzszünet, a 9 millió euró évente semmiképpen nem járhat hozzá az ellenséges felépésekhez Marokkó a közösségával szemben. Fontosnak tartom azokat a feltételezéseket hangsúlyozni, amelyek felhívják a figyelmet arra, hogy az alkaida és a rendőrség bizonyos erői között kapcsolat létezik. fel szeretném hívni a figyelmet azokra a gyanukra, amelyek a gyermek katonák alkalmazására vonatkozik. Egy új auditot szeretnék kérni, és szeretnék állásfogást indítani a történő javaslatot beterjeszteni. Oké, okay, jetzt klappt. Rendben van, úgy látom most már működik a dolog. Köszönöm szépen, Daniel Freundnak adok most szót két percre. Utána Tomás, Tomás Zdehovski következik, a spontán hozzászólások, és a legvégén pedig a jelentéstevőt kérem majd meg, hogy szóljon hozzá. Elnök asszony, azt hittem, hogy 5 percre kapok szót, de megpróbálok a lehető legrövidebben, legtömörebben fogalmazni. Köszönöm Schmidt asszonynak és Divita úrnak amiért itt vannak ma velünk. Lenne néhány kérdésem a prevenciót, az összeférhetetlenséget és a külső befolyásolást illetően. Az egyik legnagyobb fenyegetés az EKS e szempontjából szerintem az összeférhetetlenséget és külső nyomásgyakorlást illetően a külső munkatársak alkalmazása. Mindaz, ami a 16-os cikkely alá tartozik a munkavállalók statútumát illetően ide tartozik. David O'Sullivan ügyét is megemlíteném röviden, aki korábban a washingtoni delegáció vezetője volt. 2019. februárjában kilépett, majd azt kérte, hogy tanácsadóként foglalkoztassák. Tavaly novemberben viszont Elkezdett a Steptoe Johnson Lobby cégnek dolgozni, amihez soha nem kért engedélyt, és azóta sem történt semmi. A Steptoe weboldala szerint viszont pontosan azt teszi, amit nem lenne szabad az EKS szabályzata szerint tennie, lobbizik nevezetesen olyan témákban, amelyekkel kapcsolatosan az LKS-nek dolgozott korábban. Sullivan úr esete azonban nem az egyedüli ilyen eset, Tulajdonképpen már januárban felvettem az eksz a kapcsolatot, akkor Divita úrral már tárgyaltunk erről. Utána küldtünk kiegészítő kérdéseket a Koncakbizottság nevében, és az együtt nekünk küldött válasz értelmében az LKS e teljes mértékben eleget tesz a munkavállalói statutumban foglalt kötelezettségeinek, de hat és fél éven keresztül egyértelműen nem tettek eleget a kötelezettségeiknek, mert sohasem tették közzé azon magasrangú tisztviselők nevét, akik kiléptek az LKS-ből, és nem tették közé, hogy milyen restrikciók vonatkoznak rájuk. A kérdésem tehát az, hogy hogyan kívánják biztosítani, hogy a munkavállalók statútumában foglalt kötelezettségek teljesüljenek, hogyan, miért nem teszik közzé a az LKS-ből kilépett tisztségviselőkre vonatkozó korlátozásokat, mert hát máskülönben nem tudják tiszteletben tartani az egyéb intézmények ezeket a kötelezettségeket, illetve tilalmakat és másrésztről nem lenne jó a vezetők kilépését követően ezeket a restrikciókat azonnal közzétenni, nem pedig várni másfél évig, mert akkor már sok ezen korlátozások közül hatáját veszti. És végezetül terveznek-e valamit tenni az O'Sullivan ügyben? Köszönöm. Rendben, akkor nagyon szépen köszönöm Dániel Freundnak. Tomás Zdehovszki következik Két és fél perc, kérem tartsa be a hozzászólási időt. Eh, předsedající, eh, já mám radost toho. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Nagy örömömre szolgál, hogy ma eszme, eszmét tudunk cserélni erről a kérdésről, és a kérdéseink több különböző témára vonatkoznak, most közvetlenül angolra váltok, hogy jobban értsenek engem. És csak egy rövid kérdésem van egy olyan témában, amelyet már hat éve folyamatosan mindig felvetek. Legutóbb az EKSZ nagyon általános választ adott a kérdésemre, de én olyan vagyok, mint egy buldózer, addig kérdezem, addig teszem fel ezt a kérdést, ameddig muszáj. Nevezetesen a munkavállalók földrajzi egyensúlytalanságáról van szó. Évek óta felhozzuk ezt a témát a mentesítési eljárás során, és mindig ugyanazt az általános választ kapjuk, miszerint az LKS megfelelő földrajzi egyensúlyra törekszik. Rendben van. Amikor a nem egyensúlyra kérdezünk rá, akkor konkrét intézkedéseket említenek, mint amilyen a munkacsoport létrehozása, és így tovább. Ami az EKS rekrutálási gyakorlatát illeti, el is odaáztak egy kinevezést, mert alulreprezentált volt a alulreprezentáltak voltak a nők a jelöltek körében. Hasonló eljárást azonban soha nem alkalmaztak például a földrajzi egyensúlytalanság esetében. Ez tehát az első kérdésem, a második pedig, hogy van-e az LKS-nek egy munkacsoportja, amely a földrajzi egyensúly megteremtésével foglalkozik. Szerintem teljes mértékben szégyen teljes, hogy a földrajzi egyensúly nem érvényesül, ugyanolyan prioritásként kezelik-e tehát a földrajzi egyensúly megteremtését, mint a nemek közötti egyensúly megteremtését. És aztán a másik probléma az, hogy vannak olyan nemzetiségek, amelyek nagymértékben felülreprezentáltak. Ezt nem lehet azzal indokolni, hogy az adott ország egy adott EU-s intézménynek ad otthont, vagy nagyobb, kiterjedtebb diplomáciai hálózata van. Végeredményben ugyanis a kiválasztási eljárás során választják ki a munkavállalókat. A belga nemzetiségűek számaránya, és itt az elnök félbeszakítja a hozzászólót. Tomás, sajnálom, két és fél percet már túllépted, kérlek fejezd be a hozzászólásodat. Rendben, hát akkor a kérdésem, arra vonatkozik, hogy az EKS szembelül 2019-ben hány új posztot töltött be, és ezekből hányat töltöttek be az alulreprezentált tagállamok képviselői. Köszönöm elnök asszony is elnézést, hogy túléptem a hozzászólási időmet. Nagyon szépen köszönjük. Akkor most Schmidtnek adok szót. Schmidt asszony, kérem nyomja meg a speak gombot. Nagyon örülnénk, hogyha még egy pár kérdést megválaszolna részünkről. Hallanak most engem? Nagyszerű. Akkor az utolsó kérdéssel kezdeném, mert nagyon elkötelezett vagyok ez utóbbi ügy ellen, és az elmúlt négy év alatt, amikor is főtitkárként tevékenykedtem, akkor a főképviselő és az egész csapat támogatásával minden tőlünk telhetőt megtettünk, hogy a földrajzi és a nem egyensúlyt is megteremtsük. Ami a földrajzi egyensúlyt e illeti, szerintem itt sikerült jól teljesítenünk, mert a legtöbb tagállam gyakorlatilag egy kicsit túlreprezentált a lakosság számhoz képest. Az egyetlen ország, amely erősen alulreprezentált a lakosság számához képest az Németország. Egyetlen egy ország van, amely felül reprezentált erőteljesen, ez Belgium. Ennek az oka az, hogy Belgium ad otthont az intézményünknek. Ha megnézzük az összes többi intézményt is, akkor ott is azt látjuk, hogy több a belga munkavállaló vagy munkatárs, mint az összes többi tagállamá. Mi? Az UNESCO és az OECD esetében is hasonlókat látunk. Itt is a franciák számaránya meghaladja a többi tagállam reprezentáltságát. Úgyhogy ennek kézzelfogható oka van. Mi a magunk részéről mindent megtettünk, hogy a tagállamok jelölteket küldjenek. Hogyha egy adott tagállam nem nevez meg jelöltet, akkor nem rekrutálhatjuk az illetőt. És vannak olyan tagállamok, amelyek eh, hagyományosan több jelöltet szoktak küldeni. Nagyon fontos, az is, amit egyébként újra és újra felvetek a főtitkárok körében, hogyha egy ország jelöltet küld, semmi nem garantálja, hogy őt felvesszük, illetve hogyha nem tekintenek az LKS-ben betöltendő pozícióra vagy posztra, egyfajta presztízs posztként, akkor senki nem fog jelentkezni. Én magam is elején látogattam hazám fővárosába, hogy ott embereket toborozzak, mert csak akkor, ha az emberek úgy érzik, hogy a karrierjük szempontjából hasznos, hogy jelentkeznek, csak akkor fognak jelentkezni. Nagyon fontos, hogy ez, ebben a tekintetben felvilágosítsuk a potenciális jelölteket. Mi a magunk részéről nem választhatunk ki egyoldalúan jelölteket egy adott tagállamból, és nem tudunk, és nyilvánvalóan oda kell figyelnünk arra is, hogy az érdem alapvető kritériuma, az alkalmasság alapvető kritériuma teljesüljön. 2015-ben kevesebb volt a nők százalékos aránya felsővezető körében 10 százaléknál, most már 31 százalék, 28 százalék ez az arány, 31 százalék az alsóbb vezetői posztokon, és 27 százalék a delegáció vezetők körében. Hasonló az arány más diplomáciai szervezeteknél is, amelyek jóval hosszabb hagyományokra tekinthetnek vissza, és nem kell olyan kihívásoknak eleget tenniük, mint nekünk, ugyanez igaz a földrajzi egyensúlyra is az úgynevezett 13-ak egyszerűen aktívabban vesznek részt a jelöltek megnevezésében. Ez egy szívügyem egyébként, főtitkárként sokat dolgoztam ezen a kérdésen, és pozitív tendenciát, tendenciáról tehetünk tanúbizonyságot, még akkor is, hogyha még sokat teendő. Egyébként nagyon szorosan együttműködöm kollégákkal azon, hogy egyébként javuljon a helyzet. Például képzéseket szerveztünk a, a különböző tudattalan kognitív folyamatok terén, az unconscious bias területén. Említenék röviden egy 2020-as adatot is, amely nem szigorúan a mentesítés része, és itt most sajnos megszakadt az internet kapcsolat. So... Elnök, remélem, hogy Schmidt asszony vissza tud térni. Ó, most látom, hogy véletlenül kikapcsolódott a mikrofonom, remélem, hogy hallanak engem ismét. Elnézést, egy kis technikai malőr, malőr történt, tehát arról beszéltem, hogy az adminisztratív vizsgálat lezárult, az eredményeket eljuttattuk az érintett személyeknek és az adminisztrációnak is. A vizsgálat, amely bizalmas jellegű, bizonyítékot talált arra, hogy bizalmas információkat engedély nélkül továbbadtak bizonyos személyek, ez tehát egy bizalmas vizsgálat volt, ennek eredményei is bizalmas jellegűek. Azonban létrehoztunk megfelelő alapelveket és szabályokat, ennek értelmében a személyes adatok teljes védelme ér, érvényesül, az érintett személy meghallgatáshoz való joga is érvényesül, és természetesen megvédheti magát az illető, emellett az érintett személyek kíséretet is igénybe vehettek, de nem éltek ezzel a lehetőséggel, és gyakorlatilag a vizsgálat lezárta előtt elhagyták az LKS kötelékét bármiféle külső nyomásgyakorlás nélkül. Ami Marokkó kérdését illeti, amennyire ez a mi hatáskörünkbe tartozik, tudomásul vettük az, LK, az Európai Számvevőszék ajánlásait. Egy részüket az Európai Bizottság végrehajtotta, mert ez az Európai Bizottság hatáskörébe tartozik nagymértékben, mértékben, ide tartozik például az együttműködés a bilaterál, egy ilyen nehéz időszakban a bilaterális kapcsolatainkban, de sikerült bizonyos eredményeket elérnünk, és szeretnék emlékeztetni arra is, hogy milyen fontos az együttműködésünk Marokkóval, amely egy közös politikai nyilatkozaton alapul 2019-ből, és amelyben az egyik legfőbb szempont az, hogy hozzájáruljunk Marokkó reform folyamatához, különösen az Európai Bizottság prioritásainak terén ide tartozik a zöld és a digitális átállás. És végezetül minden bizonyal láthatták, hallhatták, hogy mi történt az elmúlt hétvégén. Ezzel kapcsolatosan fő képviselő már tette egy nyilatkozatot. Végül Konkrét ügyekkel kapcsolatosan nem akarnék nyilatkozni, csak annyit mondanék, hogy az LKS közzéteszi a vonatkozó információkat a korábbi magas szintű LKS vezetőkkel kapcsolatosan, a vonatkozó szabályok listáját is közzéteszi, az LKS éves jelentése a vezető tisztségviselők LKS-ből e való kilépés utáni tevékenységét illetően elérhető az EKS elektronikus nyilvántartásában. A szabályzatunk értelmében a kilépett tisztségviselőknek a munkavállalói statutum 16-os cikkének megfelelően a kilépett munkavállalóknak, munkatársaknak közé kell tenniük, illetve tájékoztatniuk kell az eks a további tevékenységükről. Lobbizásban nem vehetnek részt, lobby tevékenységet egy ideig nem folytathatnak, olyan területeken, amelyek az elmúlt három évben, illetve az előző három évben a tevékenységi körül, körükbe tartoztak. De az összes LKS egykori egy, EKSZ tisztviselőknek alá kell írniuk egy erkölcsi nyilatkozatot, mi szerint nem fognak bizalmas információkat kiszivárogtatni, emellett kötelezettségük megfelelő magatartást tanúsítani. A konkrét eset, amelyre kikért, kitért a képviselő, nos, Oszaliven úr jelezte, hogy egy berlini céghez szegődik tanácsadónak, az LKS e bizonyos feltételekhez kötötte ezt a tevékenységét, egy szerződés módosítást kellett benyújtatnia, ezt módosították annak érdekében, hogy az LKS e szabályzatában foglaltaknak megfeleljen, és emellett az LKS e felhívta a figyelmét arra is, hogy köteles bizalmasan kezelni bizalmas inform, eh, bizonyos információkat, ez a továbbra is érvényes. Zajlik egyébként egy tagállami szintű vizsgálat is a német hatóságok részéről. Információt jutott, juttattunk el az igazságügyi hatóságnak, de egyenlőre, mivel egy még le nem zárt vizsgálatról van szó, nem tudok részletekről nyilatkozni. Nem tudom, hogy kiadtam e valamit. Gianmarco, szeretnél valamit hozzáfűzni? Nagyon szívesen megadom a szót még egyszer Gianmarco Divitának is, és aztán végezetül a jelentéstevőnknek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy ez a nyomozásra vonatkozott, amit a főtitkár asszony említett, nem csak egy személyre vonatkozott mindez, hanem uh, igazából 29 embert kérdeztünk meg, nem elbocsátottuk, hanem uh, lemondott, és nem volt kapcsolatban korábbi minisztériumával, és mi csak később értesültünk mindenről, hogy lemondott, ezt szerettem volna feltétlenül a helyére tenni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ginea úrnak adom meg a szót a jelentéstevőnknek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy kicsit későre jár már az idő, éppen ezért nagyon rövid leszek. A kollégák kérdéseit feljegyeztem, illetve azokat a válaszokat is, amelyeket az LKS képviselőtől kaptunk. Az érzékeny információval kapcsolatban elhangzott egy pont. Azt gondolom, hogy ez egy nyitott csatorna a képviselőknek és a parlamentnek választ kell kapniuk ezekre a kérdésekre. Köszönöm szépen, felírtam a válaszokat mindenkinek, minden jót kívánok, és remélem, hogy a Covid-on minden, mi hamarabb túl leszünk, és szemtől szemben találkozhatunk Brüsszelben. Köszönöm szépen, Krisztián. Én is osztozom ebben az óhajban. Nagyon jó lenne újból személyesen is találkozni, de az a benyomásom, hogy erre még egy kicsit várnunk kell. Köszönöm szépen, köszönöm szépen Helga Schmidt jelenlétét, minden jót kívánok Zsam Kárló de Vitának, és köszönöm szépen a pontos válaszokat. Hát, hogyha erre szükség van, akkor majd további kérdésekkel térünk még vissza, ami a jogi procedúrát illeti. Nagyon nehéz nyilvános vállatokat adni, és még a titoktartás egyében sem könnyű mindezt, hiszen ezek a folyamatok zajlanak. A négyes Montbrandi font következik. Az EU költségvetésének teljesítési része, ez egy új típusú jelentés. Jan Gregort szeretném körünkben köszönteni, ő az Európai Számvevőszik tagja, és Rosa Alder eh, Busquets, aki eh, főigazgatóasszony, Gerdian Kopment helyettesíti, a eh, DG Budget főigazgatóját Kopman úr, amennyiben lehetősége lesz erre, csatlakozni fog az ülésünkhöz. Gregor úr bemutatja majd az éves jelentés második felét a bizottság részéről. Ez az az első év, amikor úgy döntött a e, szemvelszék, hogy két részre osztja a jelentést. Az első jelentés az EU konszolidált e, számláinak megbízhatóságán foglalkozik, és a tranzakciók rendszerességével. A koncakbizottságban munkánk során mind a két megfelelőséget e, szem előtt tartottuk, az EU teljesítési részét is, és e, izgatottak vagyunk, várjuk a, teljesítése teljesítésre vonatkozó számvészeki beszámolót, a beszámoló után, Busquets asszony rövid felszólása után az úgynevezett pingpong rendszert fogjuk használni, mert nagyon fontos, hogy az előadók lehetőséget biztosítsanak majd a válaszokra, és tehát röviden tegyék fel kérdéseiket. Utána felfüggesztjük az ülést 3.45-kor, és 4 óra 45-től ülésezünk majd tovább. Gregor úr, parancsoljon, öné a szó. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, elnök asszony a szót, kedves jelentés, tevők, árnyék jelentés tevő, kedves főigazgató asszony, hölgyeim és uraim nekem van abban a megtiszteltetésben részben, hogy a teljesítményekről szóló első ekojelentést bemutassam. Ez egy kísérleti projekt, amely a jelentés a teljesítmények státuszával foglalkozik 2019 végén. A jelentés az éves beszámolóra összpontosít, ahogy az elnök asszony ezt elmondta, és ez kiegészíti az éves jelentés, amely a legalitás, kiadások szabályossága kérdésekben illetékes. Számos tag közösen készítette ezt a jelentést, Mikkel Kozlovsz, aki a növekedés munka, és két továbbiak a tag munkának köszönhetően jött létre. Meg szeretném köszönni az ő munkájukat, illetve intézményünk sztáfjának is az erőfeszítéseket, hogy ilyen nehéz időkben is megszülethetett ez a jelentés, és örülök annak, hogy az audit tervezésünket tartani tudtuk. Az előkészítés során is kitűnő volt az együttműködés a bizottsági szolgálatokkal, nekik is köszönetét szeretnénk mondani és örültünk annak, hogy javult eh, mind eh, a teljesítmény rész, mind pedig a második rész javultak. Hosszú időn át tartva ezeket a célkötőzéseket lehet tényleges előrelépést tenni. Egyszerűs jelentésben foglalkozunk a teljesítménnyel, és az EU-s politikát, eh, politikák eh, specifikált részével foglalkoznak. Az elmúlt évben 35 speciális jelentést készítettünk évente. A 2010-es jelentésben szerepelt egy teljesítményfejezet, amelynek az volt a célja, hogy Getting Results from the EU Budget. Ez, ebben eh, szerepelt egyrészt a bizottság, munkáját illetően, a speciális jelentésekre kiterjedően, illetve az audit ajánlásaink follow illetően. A 2014-es jelentéssel kezdve a teljesítmények közvetlen tesztjét is bevettük mindebbe. Ebben az évben 216 tranzakciót eh, teszteltünk eh, teljesítmény szempontból. Három oka van annak, hogy miért döntöttünk úgy, hogy az éves jelentést két részre fogjuk osztani, első alkalommal úgymond kísérleti feladatként megpróbáltunk az Európai Parlament és a Tanács felvetésére reagálni, szerettük volna a jelenlegi beszámolást javítani a teljesítményről, és minden egyes EU-s politika értékelését megfelelően előkészíteni. Az EU 2020-as stratégiában megpróbáltuk a teljesítményt javítani a költségvetésen belül, és fő, a legfőbb EU-s alapok tekintetében is. Egy éves menedzsment és teljesítményi jelentést is szerettünk volna elkészíteni, de erre eddig még nem volt lehetőség. A jelentés struktúrájára szeretnék kitérni, illetve a metodológiára. Az első fejezetben a teljesítmény keret szerepel, egy teljesítményi áttekintés, és ebben a fejezetben azt vizsgáltuk meg, hogy a bizottságban van-e egy robusztus folyamat annak érdekében, hogy egy kiegyenített áttekintés készülhessen a teljesítmény részre az európai kiadásokban. Kiválasztott programokat vizsgáltunk, magas szintű jelentéseket alkalmaztunk, és mindezt olyan információval egészítettük ki, amely a bizottsági értékelésből adódott elemzésünkben mind kvantitatív, mind kvalitatív információt használtunk. A kvantitatív információknál megnéztük a mutatókat, amelyek a program eh, statementekben szerepeltek. Minden fejezet, a 2-től 6-os fejezet a jelentésben, illetve az előadás handoutja az információ új eh, ábrázolását tartalmazza. Itt pedig a legfontosabb teljesítmény mutatók szerepelnek, ami a minőségi információt jelenti. Az MPR-ben elemeztük ezt a részt a bizottsági elemzésben is, és a saját audit jelentéseinkben. A cél az volt, hogy megnézzük azt, hogy mennyire releváns információ áll rendelkezésre, illetve hány EU-s program teljesített. 9 programot választunk ki, adtunk ki 59-ből, és ez háromnegyedét képviseli az EU-s kiadásoknak. És végül pedig a hetedik fejezetben az audit ajánlások follow-upját mutattuk be. 315 ajánlást fogalmaztunk meg, 33 jelentésből, és ezeket 2016-ban tettük közzé. Áttérnénk a tartalomra. Az egyes fejezet, a teljesítménykeret, itt a magas szintű e, jelentéseket elemeztük a bizottságtól, az EU-s kiadási programokban, és itt készült egy áttekintés, illetve egy teljesítési statement, úgy tűnik, hogy itt az egyensúly már jobban megvalósult. A program statementek kiegyensúlyozottabbak, mint az mpr ek Bizottságnak megfelelő eljárásai vannak a magas szintű teljesítményjelentések elkészítéséhez, viszont a teljesítményinformáció megbízhatóságát a bizottság nem garantálja. bizonyos teljesítménymutató minősége kihívást jelent, és korábbi éves jelentésünkben erre próbáltunk meg összpontosítani 2018-ban. Mind a program statementek és a, az áttekintések tartalmaznak egy olyan szekciót, amelyek a felmérése a teljesítmény értékelésre vonatkoznak. Ezek az értékelések a teljes programot felölelik. Felhívnám a figyelmet az ajánlásokra, a első fejezet. Azt javasoljuk, hogy a bizottság folytassa a teljesítményről szóló beszámolást, a kiadások legnagyobb része általában a programozási időszak után történik. A második ajánlás, a bizottságnak azt javasoljuk, hogy eh, a teljesítményinformációt eh, javítsa. Úgy érezzük, hogy ez minőségi ellenőrzések segítségével valósítható meg, illetve megfelelő utasításokkal. Hármas ajánlás. Azt javasoljuk, hogy a bizottság ossza meg a levont tanulságokat, amelyeket a szabályozó hatóság értékeléséből lehet kiszűrni. Négyes ajánlás. Azt javasoljuk, hogy a bizottság a program statementekben magyarázza el, hogy hogyan alakították ki a célokat és a mutatókat, és az alátámasztó adatok honnét származnak végül pedig. Ötödik ajánlás. Azt javasoljuk, hogy a bizottság a teljesítmény értékelésében um, tegyen közé több olyan információt, amely a programon hatékonyságára vonatkozik, rendszeresebb elemzése van uh, szükség a külső hat, uh, tényezők hatásáról, és egyértelmű értékelést kell készíteni arról, hogy a teljesítmény nyek célra vezetőek-e. Röviden bevezetném a szektorális fejezeteket, versenyképesség, mm, munkahelyek, a Horizont 2020-as programot vettük alapul, úgy éreztük, hogy Limitált ez az információ, amely hozzáférhető a teljesítményekről, Horizont 2020-as stratégiában. És ennek legfőbb oka az az, hogy a kutatás, innováció támogatásoknál jelentős idő telik el a e, projektek kialakítás és a megvalósítás között. Óvatosan kell kezelni a mutatókat, megfelelő célértékekkel. A rendelkezés álló információ limitált, nagyon sok sikeres projektre van példa. A Horizont 2020 releváns program és EU-s hozzáadott értéket jelent, ami az EFSZ-t eh, jelenti. Ez a második program, amit elemeztünk az FC célja megvalósulni látszanak, 500 milliárd euró, euró volt a költségvetés, és az FC támogatott olyan projekteket, amelyeket más forrásokból is lehetett volna támogatni, más finanszírozási feltételek mellett. Az FC mutatók nem terjednek ki a kockázat szintjére és egyéb kulcsfontosságú részekre. A program menedzsmentje rugalmasságot mutatott. Áttérnék a hármas chapterre. As ER, we have selected ER. Ami a kohéziót, illeti az ERDF-et és a kohéziós alapokat választottuk ki, ezek az EU-s gazdasági és szociális kohézióhoz kapcsolódtak. Öt évvel a programozási időszak elejétől kezdve a 77 programmutatóknak egy harmada már útban jó irányba haladt, egy harmada nem. A kohéziós politikák hatékonyságának befolyásolója a 2014-20-as időszakban a késői költekezés volt. 2019 végén a költségvetésnek csak 40%-át költötték el. A bizottság és más források, illetve a saját jelentésünk is megerősítik ezt a teljesítményről szóló képet, illetve a végrehajtás terén is késlekedés tapasztalható. Ez azt jelenti, hogy a, a pénzügyi alapok felhasználása kockázatos illetve nem biztos, hogy sikeresen zárul a programozás végére. A közös mezőgazdasági politikában két programot választottunk ki, az IEGF-et és az efr t ami minket illet, a 2019-es időszak csak pozitív ö, eredményeket ö, képvisel, főleg a, a teljesítményre, mint az eredményre koncentrálva bizottság mutatókat nem fejlesztett ki a szakpolitikai dizájnot illetően, ami pedig az élelmiszer fel, az élelmezés, az élelmiszer előállítását illeti, a megfelelő mutatók, a fair életviteli norma volt és egyéb területek. Ami az általános célokat illeti, a fenntartható kezelést illetően, a mutatók elsősorban arra a területre koncentrálnak, amelyek kedvezményezetjei az intézkedésnek, ami az éghajlatváltozást illeti, ezeknek az intézkedéseknek nincs sok hatása az, az ilyen jellegű igények kielégítésére. Nincs elegendő információnk, hogy milyen mértékben történt a költekezés, illetve hogy a területi fejlesztés hogyan történt. Ötödik fejezet, biztonság és állampolgárság. Itt a menekült migrációs, integrációs alapot választottuk. Ez elég relatíve kis területet ölel fel, csak 24 at ennek a területnek. Itt megfelelő költségek, költségfedezetet biztosítunk a tagállamok számára, hogy ezeket az intézkedéseket fedezzék, itt a teljesítmény főleg a tagállami tevékenységet mutatja, de még nem eléggé ellenőriztük a megbízhatóságát ennek az információnak. Azt nem látjuk, hogy az általános célkitűzéseket el tudjuk-e érni. Ennek nem túl nagy a hatása arra sem, hogy a magas szakképzettséggel rendelkezőek érkeznek az EU-ba bár két millió embernek segítettünk, még vannak célok, amelyeket el kell érnünk. Ami az útmutatókat illeti, az integráció és az különböző egyéb intézkedés vonatkozásában 6 millióan részesültek támogatásban, de még vannak hiányosságok és különbségek. Végül az mi a tagállamokat támogatja a, azok visszaküldését illetően is, akik nem akarnak az EU-ban maradni, de nem megfelelő még ennek a szintje sem. Végül pedig, ami a globális Európát illeti, két programot választottunk, a fejlesztési együttműködési eszközt, az európai szomszédsági politikát. A bizottságnak nincs megfelelő információja még az első teljesítményének megítéléséről, ami pedig a szomszédsági eszközt illeti, inkább a keleti területen történt fejlődés, mint a délin. Az útmutatók pozitív tendenciát mutatnak, a szegénység csökkentése, az nemek közötti egyenlőség, illetve az oktatás terén, ami a fejlődést illeti a demokrácia, a jogállamiság, a politikai stabilitás is úgy tűnik, hogy javult. Azonban a programokról, magukról nem igazán ö, sok képet festenek az útmutatók. Ami a fenntartható fejlődést illeti, nem megfelelőek az eredmények. A bizottsági jelentések a demokrácia, a konszolidálása, támogatása terén vannak még tennivalók. Végül pedig ami az ajánlásaink követését illeti, a legtöbb a teljesítmény területén megvalósításra került, 77%-os gyakorlatilag a teljesítmény, a legtöbb ajánlást illetően, ami az auditálást illeti, 90%-os. Szerintünk azért van még javítani való, azon ajánlásokat illetően, amelyeket még nem valósítottak meg, illetve azokkal kapcsolatban, amiket nem teljes kerülően valósítottak meg. Hölgyem és uraim, ennyit szerettem volna elmondani. Remélem, hogy jelentésünk hozzájárul majd a további fejlesztésekhez, ami az EU költségvetésének végrehajtását illeti. Ebben a kontextusban úgy gondolom, hogy a következő generációját az EU-s finanszírozásnak ugyanúgy kell majd ellenőrizni minden szinten, beleértve a teljesítményt is. Nagyon köszönöm a figyelmüket. Thank you so much. Elnök. Köszönöm szépen ezt a beszámolót Jan Gregornak. Nagyon jó kiinduló pont ez, ami a teljesítményről szóló jelentéseket illeti. Úgyhogy nagyon remélem, hogy lesz majd alkalom a jövőben folytatni ezt a munkát, hogy ne csak a megfelelésről készüljenek jelentések, hanem a teljesítményről is. Most Puszket asszonynak szeretnék szót adni, és nagyon remélem, hogy 5 percre kapcsolódhat hozzánk hamarosan. Yes. Okay. Honorable Chair, honorable members, dear member of the Court of Auditors, ladies and gentlemen. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Köszönöm, hogy meghívtak erre az ülésre épp ideje volt ennek. Most, hogy megszertett a megállapodás általánosságban a következő több éves pénzügyi keretről, fel kell vizsgálnunk, hogy milyen következtetéseket vontunk le a múltból, és milyen helyzet a jövőt illetően. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Számfevőszéknek, mert kiváló együttműködést tapasztaltunk részükről, és rendkívül konstruktívan álltak a teljesítményhez. A bizottság üdvözli a jelentést, elfogadta az ajánlásokat, amelyeket a számvevőszék fogalmazott meg azzal kapcsolatban, amit mi is szeretnénk a teljesítmény terén. Először is szeretném kiemelni, hogy milyen fontos az Európai Uniós költségvetés teljesítménye. A bizottság a legnagyobb prioritást az EU költekezésének teljesítményére irányítja, hogy a helyes dolgokat tegyük, vagyis az EU-s pénzeket a megállapodásokban rögzített célok elérés érdekében használjuk fel. Ezért objektív, objektív útmutatókra van szükség, és megfelelő monitorozó és jelentéskészítő rendszerrel kell kiegészíteni. A bizottság ezt egyedül nem tudja elérni. A teljesítmény közös felelősségünk a tervezéstől a végrehajtásig. A bizottság kéz a kézben dolgozik együtt a tagállamokkal és más partnerekkel együtt az adatok gyűjtése érdekében, azért, hogy Európa a munkahelyek, a növekedés, az egészségügy, a környezetvédelem és egyéb más területen is megfelelő célokat érhessen el. A teljesítmény elérése könnyűnek tűnik, azonban megvalósítani már nem olyan könnyű teljesítmény orientált kultúra kialakítására van ehhez szükség, és ugyanakkor megfelelő egyensúly kialakítására, és figyelembe kell venni minden befolyásoló tényezőt. Ahogy Hán biztos is elmagyarázta itt október 27-én, a bizottság teljes biotikai felelősséget vállal fel az EU-s költségvetés kezelését illetően. Nagyon fontos ez a jelentés ezért, mert ez biztosítja az elszámoltathatóságot, az átláthatóságot az érintettekkel szemben, illetve az Európai Uniós állampolgárok felé. Másodszorban úgy gondolom fontos hangsúlyozni azt, hogy eddig hol léptünk előre, hogy Gregor úr is kiemelte, és a bizottság is elmondta, a teljesítmény kereteket és a jelentéskészítési ö, ö, javította. Például nagyon jó eredményeket értünk el a jelentéskészítés szintjén. Az idén a bizottság rendszeresen elemzi a teljesítményeket, amikor is felülvizsgálja a programokat. Ezeknek rendkívül fontos a feladata ahol is rámutat a hiányosságokra, illetve azokra a területekre, ahol előrelépés történt. Ami a költségvetést illeti, ez is ezt teszi. Sikerült kapcsolatot létrehozni a költségvetési célok, illetve az elért eredmények között. A bizottság itt rá szeretne mutatni arra, hogy egyetért azzal, hogy rendkívül fontos az, hogy a teljesítményre vonatkozó információra állandóan oda kell figyelni, azonban hangsúlyozza, hogy teljes mértékben nem tudja befolyásolni mindezt, mert a bizottság továbbra is azon információból táplálkozik, amelyeket a tagállamok és más partnerek biztosítanak. De a kockázatokat nyilván csökkenteni kívánja. Végül hadd szóljak néhány szót az egyes programok teljesítményt illetően. A számbevőszék elemzésenek megfelelően a bizottság is úgy gondolja, hogy a programok jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy az Európai Unió prioritásait és célkitűzéseit elérhessük. Ugyanakkor úgy gondolja a bizottság, hogy azok a programok, amelyek már beindultak annak érdekében, hogy minőségi, mennyiségi célokat érjünk el, megfelelő információra van szükség ezen a két területen, megfelelő útmutatókra, mert ezek csak egy részét képezik ezeknek az elemeknek. Mivel a pénzügyi keret több évre szól, gyakorlatilag a programok lezárását követően a végleges értékelés alapján tud a bizottság értékelni. Ezek alapján az EU költségvetés nagyon fontos, mert kezelfogható különbséget jelent az állampolgárok életminőségét illetően. Például a Horizont 2020 több mint 23 ezer szervezetet támogatott, hogy hozzáférjenek ehhez a finanszírozáshoz. Aztán 8,5 millió munkahelyet teremtettünk. Megújuló energiát biztosítunk körülbelül 10 millió háztartás számára. A vidékfejlesztési alapok a vidéken élőket támogatják, hogy megfelelő infrastruktúrákhoz és szolgáltatásokhoz jussanak. Végezetül a jövőbe szeretnék tekinteni. A 21-27-es többéves pénzügyi keret lehetővé teszi számunkra azt, hogy tovább lépjünk előre az eddigi tapasztok alapján. A bizottság továbbra is pontosítja majd a teljesítményi kereteket, illetve a jelentéskészítő rendszereket, beleértve azt is, hogy az ajánlásokat, amelyekre rámutatott a számvevőszék jelentésében, és amelyeket elfogadtunk, tovább fejleszünk. Köszönöm a figyelmüket! Ganz herzlichen Dank, äh, liebe... Nagyon szépen köszönjük, kedves Busquets asszony. 16 óra 45-kor folytatjuk, és az első hozzászóló jelentéstevőnk lesz a 2019-es költségvetés tevője Johan Kúsz, és utána az árnyék jelentéstevők következnek. Úgyhogy most szünetet tartunk, egy órás szünet következik. Nagyon szépen köszönöm a tolmácsoknak, hogy ismét csak 10 percet ráhúztak a munkaidejükre. Köszönjük a technikusoknak és a kont csapatának is. 16 óra 45-kor találkozunk.